Good morning everyone, um, and welcome. Üdvözlök mindenkit, és üdvözlöm Önöket az ECON és a Költségvetési Szakbizottság közös illetve egy, együttesülésének folytatásán csak egyetlen napi rendi pontot kell megvitatnunk, ez az Európai Beruházás Stabilizáló Funkció létrehozása, és azonnal meg is adnám a jelentéstevőknek a szót. Körülbelül 40 percünk van. 40 percet irányoztunk elő, elő erre a dossziéra, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, Pervans Berencnek adom meg a szót, aki a szendély jelentéstevője. Köszönöm, elnök úr, és Örülök annak, hogy lehetőség adódik arra, hogy átbeszéljük két bizottságban a több mint 400 módosítót, maguk a társelőadók is leadtak egy sor módosítót, és szeretnék néhány szót szólni ahhoz a, arról a szellemiségről is, amelyel, amely jellemezte az együttműködésünket Reimer bőgével, az első eszmecsere a jelentés tervezetünkről, illetve az azóta lefolytatott beszélgetések az Európai Bizottsággal, illetve a, az európai egyéb szervekkel, e, és az Európai Központi Bank is kiadott egy e, véleményt, e, valamint figyelemmel voltunk a tanácsban zajló bizonyos munkákra is, ezért sikerült kiterjesztenünk a bizottság eredeti javaslatát, amely bizonyos feltételek mellett arról szólt, hogy amennyiben egy tagállamot bizonyos munkanélküliségi adó, adatok jellemeznek, és destabilizáció jellemzi, akkor akkor a stabilizáció az megtörténik, mégpedig a beruházásokat illetően, amelyeket meg kell őrizni, meg kell védeni, és ezt ki kell egészíteni azzal, hogy nem csak az automatikus stabilizátorokra támaszkodunk, és nem csak a keresleti, hanem a kínálati oldalra is. Tehát valójában megtámogatjuk a munkanélküli segélyrendszerét is annak a tagállamnak. Ez egyfajta viszontbiztosítás, amely a tagállamokban lehetővé teszi a szociális partnerek jobb együttműködését, de valójában egy erős automatikus stabilizációs szerepe van. Biztos vagyok abban, hogy Reimer Böge majd kiegészíti azt, amit elmondtam. Egy sürgős és fontos javaslatról van szó. Akkor, amikor látjuk a tanácsban a vitát, akkor egy kicsit aggódunk, mert van egy azonosított cél, egy elkerülhetetlen cél, amely az eurozóna érdekeit szolgálja, és és amelyel eddig nem foglalkoztunk a különböző munkák során. Az, hogy a következő recesszió úgy érje az eurozónát, hogy nincsen meg ez a stabilizációs funkció, az teljesen észszerűtlennek tűnik. Nem fogok most itt beszélni hosszasan a többi kollega módosítójáról. Reimer bőgével közelről megvizsgáltuk ezeket a módosítókat. Vannak olyan javaslatok, amelyek kifejezetten hasznosnak fontosnak tűnnek, de mivel itt most ebben a jogalkotási ciklusban egy alapvetően áthatja ezt a, ezt a jogalkotási ciklust az EPP és az SND közti kompromisszum, ezért azt gondolom, hogy erre kell alapozni itt is. Köszönöm, és köszönöm azt is, hogy nem tartott tovább a beszéde, mint amennyi idő rendelkezésre áll, és ráadásul még csak nek sem mondtam önnek, hogy négy perce van. Bőge úr is csak négy perce kap szót. Kedves kollégák! Társ előadóként a kiinduló pontunk az volt, amit 2017. februárjában a plenáris ülésen is saját kezdeményezésű jelentésben elfogadtunk. Kicsit vitatott volt itt-ott a szöveg, de azért egy jelentős többség támogatta azt. Most egy bizottsági jogalkotási javaslat alapján végezzük a munkánkat. Aki a különböző eszközökkel kapcsolatosan megnyilvánul, annak tudnia kell természetesen azt is, hogy ebben az időszakban tárgyaljuk a többéves pénzügyi keretről szóló javaslatot, amely egyidejűleg egy egész sor kiegészítést is előirányoz a meglévő eszközökhöz képest, de új eszközöket is javasol. Lehet, hogy nem is annyira a mi jelentésünk, nem a mi beruházás stabilizációs mechanizmusunkkal van a gond, hanem a parlament egész fellépésének a koherenciáját is biztosítani kell, erről kell ma eszmét cserélnünk, ahogyan a múlt héten az első árnyék jelentéstevői ülésen meg is történt a kollégák és tanácsadók részéről. Hogyan passzolnak össze tehát ezek az eszközök? Itt van a kohéziós politika, a vidékfejlesztés, az ESF, ezek a hagyományos eszközök, hogy kell ezeket a jövőben kiegészíteni, milyen új eszközökre van szükség. Itt van az Invest EU, a Juncker terv folytatásaként, és aztán itt van még az, a te, az az eszköz, amelyért eh, Gerdi Ezebel kolléganő felel, hogyan illeszkedik bele ez az egész a rendszerbe, hogyan, mi a helyzet a központi menedzsmenttel vagy a megosztott menedzsmenttel, ez a megfelelő eljárás-e az európai szemeszter kapcsán, és hogyan bánunk aztán azzal a jelentéssel, amelyről ma van szó. Többen is azt mondják, és ez őket természetesen komolyan veszem, hogy ezeket az eszközöket közösen kell megvitatnunk a szakbizottságokban azért, hogy az egész koherenciáját biztosítsuk. Ezért vagyunk ma itt, és ma délelőtt jelentéstevőként eh, erről alakítottunk ki véleményt. A második dolog, amelyről szeretnék szólni, Láttuk persze, hogy a több mint 400 módosító esetében nagyon különböző vélemények fogalmazódnak meg, ez teljesen természetes is. Nagyon eltérvek a vélemények a bizottsági javaslattal kapcsolatosan, és és lehet, hogy a módosítók révén annyira komplex és nehézkes lesz az egész szöveg, hogy az egész végrehajthatatlan, megvalósíthatatlan válik, ez is a realitás része. Úgyhogy röviden kitérnék erre is, anélkül, hogy azt állítanám, hogy én vagyok az egyetlen szakértője ennek a témának, de hogyha az LKB kialakítása a bizottsági javaslatnak megfelelően valósul meg, hogyha a Nemzetközi Valuta Alap, és erről egyeztettünk szakértőkkel is egy videokonferencia keretében, hogyha 14 német-francia tudós kezdeményezést indított el ebbe az irányba, és letették a voksukat a, kezdem, a valuta alap mellett, akkor igenis ezt komolyan kell vennünk, és meg kell vizsgálnunk ennek a lehetőségeit. Számomra két dolog fontos, és ezek, meg, ezek tükröződnek a közös módosítókban is, és ezeknek az eredője a közö, a, kezde, a saját kezdeményezésű jelentésben található. Egy olyan biztosítási rendszerre van szükség, amely mindenki esetében működőképes és világos kritériumokat tartalmaz, és egy hosszabb időre szabott költségvetési tervezés. Ezek nagyon fontos elemek, és azok a kollégák, akiknek problémájuk van a megfogalmazással, beruházás, támogatás és viszont biztosítási rendszer, akiknek ezekkel a megfogalmazással gondjuk van, azok nézzék meg még egyszer az eredeti 50-es cikket, amelyet mi jelentéstevőként egyébként nem módosítottunk, nem változtattunk, és ezzel egy bizonyos szintű beruházást szavatolunk, hogyha ez nem történik meg, akkor a bizottságnak be kell avatkoznia. Ez is része annak a rendszernek, amelyet támogatunk. Végül tehát azt javasolnánk, hogy legyen még egy második árnyék jelentéstevői ülés is, még a karácsonyi szünet előtt, azért, hogy lehessen egy olyan, egy olyan csomagot ki lehessen alakítani, amelyet aztán egy, nem egy együttes ülésen kell megszavazni, hanem hogy először a frakciók megvitassák, hogy ezek az, az eszközöket hogyan tudjuk koherensé tenni, és utána januárban jön a döntéshozatal. Köszönöm, Bőge úr. Felhasználta azt a percet, amit társadója meghagyott önnek ez így rendben van, köszönöm, hogy az előadók meg elindították ezt a nagyon fontos vitát, most az árnyék előadók következnek. Először a Budget Szakbizottság árnyék előadó, a szocialista frakció részről, de a Santos úr parancsoljon. Két percben. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez a jelentés a, ahogy az árnyékelődő is elmondta, rendkívül fontos. Két témához is csatlakozik, amely mind az ECO, mind a Budget Szakbizottság számára fontos. Általános álláspontom az, hogy egyetértek a, jelen, a javaslattal, és azzal a annal, és mert Beresz és Bőge képviselők alkalmaztak. Van azonban néhány olyan módszertani ügy, amelyel foglalkoznunk kell, például a jelentés céljának definíciója. Értem, és átlátom, hogy Pervens Berez módszertana miért, miben áll, és a, a motivációkat is érzékelem a módosító mellett. Én támogatom, sőt, többet ezek közül magam is jegyzek. Ám azt látni kell, hogy nagyon bonyolult anyaggal állunk szemben, és sok esetben nem találtuk meg a kompromisszumok középútját, vagy legalábbis nem időben. Ezért kellett elhalasztani a szakbizottságban a szavazást. Azt hiszem, ez rámutat arra, hogy foglalkozni kell a jelentés részleteivel is még a továbbiakban. Én magam, árnyékiladóként magam is beterjesztettem néhány módosítót, és az ECOM-ban beterjesztett több javaslat, ott is támogatok, sőt némelyiket magam is jegyzem, mint mondottam. A budget bizottságban három fő aspektus céloztam meg. Egyrészt a, a, a alaphoz való hozzáférés kritériumai, kettő van ugye a foglalkoztatás és a gazdaság növekedés. Szerintem ezt alternatívaként is meg lehet határozni, vagy ez egyik, vagy a másik. Persze sok esetben egybeesnek, de nem mindig. Másodszorban az alapképessége, kapacitása tekintetében azt javaslom, hogy jelentős mértékben növeljük ezt, hiszen a bizottsági javaslatnál jóval túlmutató összeget céloznánk meg, és az általában benyújtott módosítókban azt is kimondom, hogy az eurózóna országokra kellene koncentrálni, illetve azok az országokra, amelyek konkrétan tervezik az eurózóna az volt csatlakozást. Ezek legyenek a dolog homlok terében. Ezek a módosítóim, és egészében mondhatom a legtöbbet ö, pedig támogatni tudom. Köszönöm Dos Santos úr, az, e- az Eko néppárti árnyékod de Múrás Sándor következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó volt látni itt az elnöki székben. Először is szeretném megköszönni Permas Beresznek és Remert Bőgének azt a tervezetet, amely beterjesztettek. Nagyon bonyolult témadossziéhez, nagyon nehéz, nagyon széttartó vélemények jellemzik, ezért szeretném külön megköszönni nekik, hogy igyekeztek ezeket a nézeteket valamiképpen egy tető alá hozni. Persze nagyon sok módosító van a különféle frakciókból, beleértve az enyémet is. Én a néppártekon árnyékodó vagyok és koordinátorra. 20 módosítót terjesztettek be kollégáim és jó magam is. Ami fontos számunkra, az az, hogy megfeleljünk a stabilitás és növekedési faktumnak. Ez fontos. És az JSF létrehozása során is hangsúlyt kapott, hogy megfelelő ösztönzőket, megfelelő feltételeket kell meghatározni. Szeretnénk egy olyan eszközt létrehozni, amely segíti a nehézségben levő országokat, ezért bátorulnunk kell a jó viselkedést úgymond, még a válság előtt a stabilitási növekedés paktum épp ezt szolgálja, a reformokat ösztönözve és csökkentve a munkanélküliséget, még a válságos időszakok előtt ösztönzőket adva erre. És az is fontos, hogy az államok ne kerüljenek már a válságok előtt túlzott hiány alá, az államháztartást és a makrogazdaságot megfelelően kell kezelje egy ország, és ezáltal ellenáll akkor is, hogy a váratlan válság éri. Az aszimmetrikus sokkok világos definíció nagyon fontos ebből a szempontból, és ugye az országok egyharmada kerül válság alá, akkor lehet válságban, akkor lehet aszimmetrikusokról sokról beszélni, ha ennél több ország érintett, akkor ez már nem aszimmetrikus, hanem szimmetrikus. Aztán a hitelállomány is korlátozott kell legyen, és egy országnak adott hitelmennyisége is a rendelkezésre állás függvényében határozható meg. Ami a biztosítási és viszontbiztosítási rendszereket illeti, legyünk őszinték. Ezt a frakción belül is, hogy őszinte legyek, hát vita tárgya, vagy legalábbis egyeztetések tárgya még. Úgyhogy először a frakcióban kell egyeztetni az álláspontokat, aztán majd a házban. És, hogyha hatásuk van a tanácsra, akarunk lenni, akkor mindenképpen világos többség kell a parlamentben. 300 4 volt mellette, 255 ellene, 68 tartózkodás. Komolyan kell vegyük társjogalkotói pozíciónkat a tanácssal egy ilyen rangúan, ezért fontos, hogy egy jól kiellett álláspontunk legyen, aztán komoly többség támogat, és így aztán a tárgyalásokba egy jó mandátummal mehetnek a parlament küldöttei. Köszönöm Muresen úr, bár nagyon bölcsen beszélt, mindenkit figyelmeztetnék, hogy tartani kell a két percet, hogy hát szépen haladjanak a dolgok, és harmonikusan az ülésen. Következő két percben a Bácsot árnyékiladó konzervatívok részéről Kölmer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elismerem, hogy a társjelentéstevők nagyon szorgos munkát végeztek, de ahogyan tegnap már döntöttünk, illetve beszéltünk egy további lépésről, intézkedésről, százszázalékosan biztos vagyok abban, hogy már megint tévúton járunk. Ezek a lépések mind-mind elterelik a figyelmet a fő problémáról. Ellenon azt hajtogatjuk, hogy az euró egy sikertörténet, és hogy jó úton járunk, miközben tényszerűen azt látjuk, hogy pár havonta új-új eszközt hozunk létre, mondván, hogy erre is szükség van, meg arra is, és ami különösen bosszant, az az, hogy minden egyes alkalommal visszaélünk a szolidaritás fogalmával, mert a szolidaritás fontos, és a szolidaritás meg is valósul az Európai Unióban, ez rendben is van így. De hogyha egy ország strukturális problémák miatt nem tudja már fizetni a számláit, nem tudja megfelelően működtetni a bankrendszerét, akkor ez nem szolidaritás kérdése mert előzőleg az adott tagállam rosszul gazdálkodott, rosszul sáfárkodott az erőforrásaival. Minden ország azt tesz, amit akar, mindenki szabadon cselekedhet, de akkor, ha ez így van, akkor az adott országnak vállalnia is kell a felelősséget a saját helyzetéért, és saját magának kell kifizetnie a költségeit. Hogyha az tervezett eszközöket megteremtjük, akkor elmossuk a határokat, és ez nem szolidaritáshoz fog vezetni, hanem ahhoz, hogy végül mindenki mindenért felelős lesz, mindenki mindenkiért felel, ami azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és az erkölcsi kockázatot ezzel előmozdítjuk. Nagyon ellenzem az ilyen intézkedéseket, különösen, mint ahogy már többször is elhangzott, mert az egész teljesen átláthatatlan. Ha megnézzük, hogy az LKB miféle lépéseket tett már, hát a nulla kamat politika az még viszonylag átlátható, de ha megnézzük, hogy az LKB például értékpapírokat, államkötvényeket vásárol, ma olvashattunk az újságokban is erről, mindjárt befejezem, elnök úr, hogy az EKB azon gondolkodik, hogy az olasz bankrendszert egy speciális lépéssel menti meg. A végén senki sem látja már át, hogy ki mit csinál. Az Európai Uniónak a, így nem kell csodálkoznia, hogyha majd a következő választásnál megkapja ezért a számlát. CR, Mr. ECR, Luke úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bőge úr nagyon helyesen kiemelte, hogy 14 német, francia tudós ugyanarra jutott, mint ami a javaslatban áll. Megfelelő perspektívába kell helyezni Németországban. 600 közgazdász professzor van, akik, és Franciaországban gondolom hasonló számú, akik dolgoznak, vajon akkor 1200 tudós miért nem támogatja, miért nem úgy gondolkozik, mint ez a 14, akik ezt támogatják. Szerintünk a javaslat sokak szerint nem jó, helytelen. Mert egyrészt azért, mert nincs megfelelő jogi alap például a javaslatokhoz, másrészt az Európai Bizottság tényszerűen ultraviris, tehát a saját hatáskörén kívül szeretne cselekedni. A jog a 170-175-ös cikk az Európai Uniós kohéziós politikáról szól, ám itt nem kohéziós politikai témákat érint a, a szöveg. Azt javasolják, hogy a nyílt ö, beruházásokat a magas munkanélküliségi országokban eszközöljék, és hát legalább arra kéne hangsúlyt fektetni, hogy a, a leghátrányosabb régiókban ö, vessék be ezeket az, ezeket az adott országban, és mivel ez hiányzik, ezért semmi köze a kohéziós politikához. A, a mechanizmusban résztvevő eurozóna országokban, ahol magas a munkanélküliség, ilyen hiteleket kaphatnának, kamat nélkül. Még Luxemburg is jelezte igényét. Felteszem a kérdést, Luxemburgban mifélebe, hol vannak ö, hátrányos helyetű Európai Uniós régiók? Holott ez az eszköz kifejezetten a hátrányos helytő régiók támogatására szolgál. Hát akkor, ha minden e- e- EU tagállam hozzáférhet, akkor hogyan függ össze ezzel a célel? Azt kérem tehát, hogy a jogi szolgált, a parlament EU jogi szolgáltnak véleményét kérjük ki felfogásom szerint itt ultravíris cselekvésről van szó, átlépi a hatáskört, ezért meg kell vizsgáljuk ennek helyességét, jogosságát, mielőtt a közgazdasági tartalmát megnéznénk, Komolyan kérem, vizsgáljuk meg, hogy ilyen jogszabály ö, javaslat egyáltalán hatáskörbe esik-e, miatt elfogadjuk. Köszönöm, 7 másodperccel kevesebb, mint a kollégája. És egy perccel kevesebb, mint a két előadó, ha elmondhatom. Jó. Az ALDE budget előadó nincs jelent sajnos, úgyhogy megyünk tovább. ALDE Econ Tremolszer Báteres úr. Köszönöm. Két percre igyekszem fogni. Gratulálok először a jelentéstevőknek, kedves kollégák. Tegnap ugyanebben a teremben Mário Drági járt, és azt elmondta, hogy a stabilizáció első és alapvető lépése az eurozónában miben áll, mindig észszerűen kell figyelembe venni a feltételrendszert, a kondicionalitást, és azt, hogy a tagállamnak be kell tartani azokat a szabályokat, melyeket a gazdasági kormányzás keretei között meghatároztunk, és Meri Drági beszélt tegnap arról is, hogyan lehet növelni a, a, a bizalmat az államok között, az, az, hogy a szabályokat betartják, és a konvergencia fokozódik. Ezek azok a lépések, amelyekkel szövetségi szinten igyekszünk Európában meglépni. Ez sokkal jobb lenne, ha így lenne, ám azt látni kell, hogy és a, a liberális frakció is érzékel, és egyes tagállamokban kialakulhat aszimmetrikus sok, amelyek drámai hatással lehet a közberuházások visszazuhanásában. Kell tehát olyan eszköz, amely révén eh, valóságos helyzetek kezelhetőek. Az Eurogroup a Mi támogatnánk az automatikus beruházásokat, ám feltételekhez kell szabni. Például a KF projektek be kell menjenek a közpénzek feltétel nélkül a makroökonomi hatásokat azonban értékelni kell, nem lehet tovább csinálni úgy dolgot, hogy eddig, hogy repülőgépek nélkül reptereket, meg autók nélkül autópályákat építünk, erre költjük ezt a pénzt. Az automatikus foglalkoztatás bővítés mechanizmus rendszere révén lehet segíteni azokat az országokat, amelyek a szemeletikus sok áldozata egy önunióban, ahol különféle módon viselkednek az államok válság esetén, ezért követjük ezt a vitát, és igyekszünk hozzájárulni. Thank you. Next. Uh, köszönöm. Zöldek. Zöle úr, a Költségvetési Bizottság részéről. Köszönöm, én is megpróbálok összefogott lenni. Először is köszönöm a társadalmi a munkáját. Jó nagy számú módosítót nyújtottunk be. Egyetértünk uh, a beterjesztés mögötti gondolattal, illetve egyetértünk azzal, hogy szükség van rá, bizonyos dolgokat azonban javítanánk először, és ennek a funkciónak a mérete rendkívül szerény. Mi szeretnénk azt legalább az eurozóna GDP 1%-ára feltornázni, ami a kétszerese annak, amit a raportőrök javasolnak a 19-es módosítójukban. Aztán a kondicionalitás vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy bizonyos szociális és környezetvédelmi elveket is figyelembe kellene venni a fiskális szabályok teljesülésén kívül. Olyanokra gondolunk például, hogy betartja-e vagy megfelele a 2020-as félidős EU-s környezetvédelmi céloknak. A 26-os és a 27-es módosítók a társalkotóktól kitörlik azokat a módosítókat, azokat a javaslatokat, amelyek komplementerné tennék az ESM-mel ezt a funkciót. Ez a jövőben lehetővé tenné azt, hogy a nagyon kicsi stabilizációs funkciót feljavítsuk. És ez kiegészítheti azt a közösség alapú gondolatot, hogy létrejöhessen egy jövőbeni európai pénzügyi alap egy EMF, tehát ezért meg kellene tartani ezt a kapcsolódást. Köszönjük. Lambert úr következik az Econ részéről, köszönöm. Bőge úrnak üzenem, hogy amikor ezt az InvestEU vonatkozásában vizsgáljuk ezt a javaslatot, akkor elmondandó, hogy Németországba hozott befektetéseket a Juncker terv. Egy olyan országba, ahol a beruházási képesség az eh, több, mint jó, tehát nem Németországban és Belgiumban kell a beruházásokat előmozdítani, mert ott vannak belső kapacitások erre, azokra az országokra kéne figyelni, tehát a targetingről van szó, amely országok erre nem képesek ez 2014-ben eh, ez az EISF eh, nem indult volna be, ha úgy tetszik, a, a, a szimulációk szerint, holott nyilvánvalóan lenne rá eh, szükség. Nyilvánvaló, hogy két kumulatív kondíciónak a megteljesülését mellett kell kitartani, és ki kell zárni azokat a tagállamokat, amelyek nek magasabb a munkanélkülisége, mint az EU átlag, tehát ő nekik nem kell teljesíteni a két kumulatív feltételt. Az a kritérium, hogy valaki teljesíti, vagy nem a makrogazdasági egyenlőtlenségek scoreboard feltételeit, mert vannak olyan tagállamok, amelyeknek a makrogazdasági egyenlőtlensége másokra nézve is káros, ebben az értelemben velük kellene megfelelni megfizettetni, tehát hogyha az ő politikájuk káros, akkor finanszírozzák ezt az alapot, amely egyébként a saját káros politikájukat kívánja valamilyen módon orvosolni. Eh, ami pedig a befogadható eh, módos, eh, befogadható beruházásokat illeti, ott is célozni kell, olyan megoldásokat kell találni, amelyek például fellépnek a klímaváltozás ellen, és nem pedig előmozdítják azt. Köszönjük, Lambert úr. A következő hozzászóló a GUE részéről. Sédoán úr. És Nirjáda asszony sincs itt ma. az FDD-re térünk át. Költségvetés részről nincs itt, Vali úr, sőt eh, az Ekonos sem. Eh, aztán az ENF részéről sincs ott Márkó már. A képviselők részéről egy megkeresés érkezett, csak Rodriguez asszony kap szót. Köszönöm. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon hasznosnak tartom Bőge úr és Beresz asszony munkáját. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament aktív legyen. Akkor, amikor döntések születnek arról, hogy hogyan kell kiegészíteni a gazdasági monetárius uniót, amikor az eurozóna aszimmetrikus sokjainak problémáját akarjuk kezelni, akkor arra kell odafigyelni, hogy ezek az aszimmetrikus megrázkódtatások, ezek hozzájárulhatnak a munkanélküliségi ráta romlásához, ebben az értelemben ez egy kritérium kell, hogy legyen, de a beruházási és azon belül is az állami beruházási arányokat is súlyosan érintik, erre is reagálni kell. Tehát az az eszköz, amit kifejlesztünk, amit ki akarunk alakítani, az arra kell, hogy támogassa a tagállamok állami beruházási tevékenységét. Ez fontos a dinamizmus és a növekedés szempontjából is, és szükség van arra is, hogy egy alacsony szénkibocsátású intelligens gazdaságot mozdítsunk elő. Tehát én egy olyan módosítót nyújtok be, amelyekben ezek a meglátások szerepelnek. Összességében azonban egyetértek a raportőr, raportőrök javaslataival, illetve a Santos úr költségvetési módosítójával is ő egyetértek. Köszönöm, Rodriguez asszony. Most pedig Luke úr kap szót újra, mert maradt időnk. Köszönöm, elnök úr. Még két dolgot szeretnék kidomborítani. Először is Lamberts úr megjegyzésére hivatkoznék. Ő azt sérelmezte, hogy a Juncker tervből származó pénzek nagy része Németországba kerül, és nem azokba az országokba, ahol szerinte nagyobb szükség lenne a beruházásokra. Ezzel kapcsolatosan azt mondanám, hogy nyilván nem arról van szó, hogy bizonyos beruházási összegeket bizonyos országokban költünk erre. Tramoz, Tramoza kolléga ugyanis már elmondta, hogy voltak a múltban az EU-ban sok rosszul megvalósított beruházás, például az euróválsághoz kapcsolódóan is autópályákat építettek, noha azokra nem volt szükség, felhúztak bizonyos épületeket, bizonyos ingatlanokat, amelyek aztán nem térültek meg. Ennek a bizottsági javaslatnak az egyik gyenge pontja az, hogy automatikusan finanszírozni kellene olyan beruházásokat, anélkül, hogy azok megtérülnének vagy hogy bárki biztosítaná, hogy azok megtérülnek. Semmiféle ellenőrzés nem látok, semmiféle biztosítékot arra, hogy megtérülő beruházásokról kell, hogy szó legyen. Miközben bármiféle beruházásnak ez az alapja. A beruházásnak hatékonynak kell lennie, pozitív mérleggel kell zárulni az egész folyamatnak, és meg kell térülniük. Mivel a CatchDI keretében van időnk, szeretném öntől megkérdezni, elnök úr, hogy van-e lehetőség arra, hogy a két szakbizottság a bizottság által hivatkozott jogalapot kritikusan megvizsgálja? Én érveket hoztam fel arra, hogy szerintem az Európai Bizottság javaslata miért nincs összefüggésben a jogalappal, és hogy véleményem szerint az Európai Bizottság miért cselekszik ultravérész módon. Szeretném megkérdezni, hogy esetleg hajlandó lenne-e a parlament jogi szolgálatát megbízni azzal, hogy vizsgálják meg a jogalapot, illetve magyarázzák meg nekem ellenkező esetben, hogy hogyan lehet egy ilyen ellenőrzést kérelmezni. Köszönöm szépen, Luke úr, most akkor több mint négy percet vett igénybe összesen. Én nyilván Gualtyi úr nevében nem nyilatkozhatok, de majd továbbítom a Költségvetési Szakbizottság titkárságához a kérését. Egy percet kap Fernández úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek az igen konstruktív szövegtervezetért. Szerintem ezzel megerősíthetnénk az Európai Unióba és az Európai Valutába vetett bizalmat, és az euróvezetbe vetett bizalmat, és mindenki azt gondolja, hogy ezt az euróvezetet érdemes lenne, illetve a monetáris uniót érdemes lenne kiteljesíteni. 350 milliárd eurót sikerült már az Európai Unióban mobilizálni a Juncker tervnek köszönhetően, de meg kell néznünk, hogy a beruházások hogyan érintették a különböző tagállamokat és azok gazdaságát. Mely tagállam volt az, amely a GDP arányában a legnagyobb hasznot húzta ebből. Görögország, Észtország, majd Portugália. Ez a három leg élenjáró ország. Ez azt mutatja, hogy van olyan eszközünk, amely működőképes, amely hozzájárul ahhoz, hogy a legnagyobb nehézséggel küzdködő országok pénzhez jussanak a beruházásaik érdeke, végrehajtása érdekében. Persze, szükség van különböző eszközökre, itt van az Invest EU terv, amely 2027-ig lenne érvényben, és aztán össze kell ezt kapcsolni egy olyan beruházás stabilizációs mechanizmussal, amely csak bizonyos helyzetekben lépne érvénybe, és fontos, hogy ez a két program kiegészítse egymást, ne pedig helyes, helyettesítse egymást. Köszönöm szépen, mondja az elnök portugálul. Az ECON és a Költségvetési Szakbizottság rendkívüli módon érdeklődik a bizottság véleménye iránt, úgyhogy most két percre megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon nagyra értékeljük az Econ és a Budge szakbizottságok munkáját, e, rendkívül aktuális javaslatokkal kapcsolatosan. Talán tudják, hogy egyre gyorsul a vita az euróvezeti költségvetéssel kapcsolatosan, és azt hiszem, a javaslatunkkal kapcsolatos meglátások az Európai Parlament részéről. Nagyon hasznosak lehetnek e vita szempontjából is, a stabilizációs funkció pedig fontos pillére lehet egy euróvezeti költségvetésnek adott esetben. Úgyhogy nagyon nagyra értékeljük az Európai Parlament erőfeszítéseit ezen a téren. Másodszorban szeretném elmondani, hogy a javaslatunk célja elsősorban az, hogy a nagyon nehéz helyzetbe került országokban némileg tompítsuk a negatív hatásokat, mielőbb azonosítani tudjuk az esetleges beruházásokat, és azok számára rendelkezésre tudjuk bocsátani mielőbb az erőforrásokat. Ezért támogatjuk a jelentéstevőket, amikor azt mondják, hogy a kritériumokat, a támogathatósági kritériumokat a lehető legegyszerűbben kell meghatározni, és nem szabad túl specifikálni a támogatható beruházásokat, mert ez az egész mechanizmus működését gátolhatja, és gátolhatja a hitelek rendelkezésre bocsátását olyan országok esetében, amelyek nagyon nagy nehézségekkel küzdködnek. És végezetül feljegyeztük, hogy szeretnék a mechanizmus hatáját kibővíteni a munkanélküliségi támogatásra is. Az Európai Bizottság nagyon proaktívan kíván dolgozni ezen a javaslaton, hogyha a parlament és a tagállamok megerősítik ezt a szándékot. Néhány tagállam jelezte azt is, hogy már jelezte, hogy szeretne ebbe az irányba elmozdulni, ezért úgy gondoljuk, hogy a jelentéstevők által javasolt változtatások, módosítások technikailag megvalósíthatók, és hozzájárulhatnak a munkanélküliségi támogatás és a közberuházások összekapcsolásához. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és végezetül megadnám még egyszer a jelentéstevőknek a szót. Ki kezdi? Bőge úr, két perce van. Köszönöm kollégák a hozzászólásokat és a kritikus meg, és inkább meg a pozitívakat. Két mondatot szeretnék idézni egy javaslatról, amely az eurózóna költségvetés architektúrál szól, melyet a francia és német pénzügyminiszterek jegyeznek. A jogi alapot illetően is vannak meglátásaik, és arra utalnak, hogy a jogi alap egy ilyen eszközre vonatkozóan a 175-ös cikk és a 182-es és 173-as kapcsolódva a 163-assal. Úgyhogy teljesen támogatom, hogy nézzük csak meg a jogi alapot, nincs e felül kétség. Épp azért, hogy elkerüljük azt a vitát, amely eh, a legalitását érinteni a témának, úgyhogy ezt el kell kerüljük, világosan vizsgáljuk meg, szerintem elég jogi alapval, mert, mert a római szerződésben is áll már arról állítás, hogy a nehézség, gazdasági nehézségben levő országokat meg kell segíteni. Első dolog. A másik dolog, amit megemlítenék, elnök úr, az, hogy a végén a két miniszter kimondják, hogy ez a költségvetés, az EU költségvetés része kell legyen, és a méretét az állam és kormányfők kell meghatározzák. Punktum. Tehát vannak szép megértések arról is, hogy hogyan lehet használni a kijelölt jövedelmeket az EU költségvetés vonatkozásában, és a francia és a német pénzügyminiszter csak az állam és kormányfők feladatáról és felelősségről szól, erről az eszközről kapcsolatban. Tehát a szerződések kimondják, hogy a tanács a jogszabálynak megfelelően kell lép, cselekedjen, ezért kell nagyon körültekinteni, hogy megtalálva megfelelő formátumot, és igyekezve kialakítani egy világos többséget, hogy ne szaladjon ki a parlamentarizmus keretei közül, a parlamenti elnősről ne csúszson ki ez. Köszönöm szépen, Béres asszony, két percben. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz, hogyha megengedik. Csatlakozva ahhoz, amit Bőge kollega mondott, szerintem a parlamentnek vállalnia kell a felelősségét nyilván van egy költségvetési felelősségünk az EU költségvetésére vonatkozóan, és ezért is működünk együtt. Valójában ez most az embriója annak, ami az eurozóna költségvetése kapcsolatban a parlament jövőbeni álláspontja lehetne. A német-francia álláspontra is utalnék itt és ezt a kezdeményezést egy erős felhatalmazással kell ellátni. Ami pedig az aszimmetrikus megrázkódtatásokat illeti. Én nem vagyok közgazdász vagy tudós, de én azt gondolom, hogy ennek a természetéről lehetne egy gyümölcsöző vitát tartani, szemináriumokat tartani. Ez, ezek a sokkok mondjuk nem érintik a tagállamoknak több mint harmadát. Görögország vagy Olaszország lehet úgy érvelni, hogy ezek élik át a különböző sokkokat. De valójában, hogyha az olasz helyzet elszabadul, akkor az eurozónán belül érezzük meg a hatását, és akkor végül is hol jelentkezik ez a sok? Egy nem kezelt aszimmetrikus sok, az később a fertőzéssel úgymond szimmetrikus sokká válhat, és az egész gazdaságunkat, az összes országét megfertőzheti. Én örülök annak, hogy elindult ez a vita a javaslatunkról. Én azt gondolom, hogy ez hasznos, és erre építeni lehet van egy vita a frakción belül a munkanélküli segélyről. Mi az első eurozóna költségvetés jelentésben ezt felvetettük, van egy, vagy egy rainy day fund, vagy pedig egy viszontbiztosítás munkanélküliségre. A javaslatba megfogalmaztunk egy kvázi rainy day fundot, ami több, mint egy, egy viszontbiztosítás a munkanélküliek számára. Luke úr, Reimar Böge már válaszolt a jogalapra vonatkozó kérdésére. Én annyit tennék ehhez, hogyha megnézi ön Jacques Delors munkásságát, amikor az euróra átálltunk, akkor azt látja, hogy a kohéziós politika figyelembe kell, hogy vegye a konvergenciát vagy a divergenciát. Valójában, noha azt akkor mondták, hogy kell, ez soha nem végeztük el ezt a munkát, aminek a következményeit nap mint nap látjuk. Még egy percet kérek, elnök úr. Ramon Tremozának is köszönöm a támogatást, eh, és azt, hogy Mario Draghi határozott véleményét felemlegette itt, eh, ez szerintem fontos. Philip Lambert sajnos már elment, Jordi Sole szintén a támogatásért dicséreltet és köszönetet érdeke, érdemelnek. Említeném, hogy 2014-ben a munkanélküliségi segélyek összege az eurozónában 200 milliárd euró volt nagyságrendileg. Mi azt arra teszünk javaslatot, hogy 55 milliárddal járuljunk ehhez hozzá, de készen állok arra, hogy erről többet beszéljünk, ami pedig a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat illeti, mivel ugyan ezek a megjelentek a Juncker tervben is, és egy átállásról van szó a klímaátmenetre. Azt gondolom, hogy a zöld javaslatokat is pozitívan lehet szemlélni. Elnézést kérek még egyszer, hogy túlléptem a megállapított időt, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt megtehettem. Köszönöm. Ezzel lezárult a két napon belül a második együttes ülésünk. Megkérdezném, van-e egyéb napirendi pont alá tartozó dolog? Nincs. Az IISF árnyék előadói ülését, amit a mai napra terveztünk, azt elhalasztottuk december 12-re. Strasbourgban lesz, tehát ez azt jelenti, hogy december 3-án nem lesz erről szavazás. Következő ülésünk az december 3-án lesz Brüsszelben, és ezt megtartottuk.